mondtam, ez egy folyamat, és nem egy esemény. Nem szabad alábecsülni a döntéseket, de nagyon fontos, hogy a stabilitási és növekedési pak, a, paktum, a fiskális stabilitási csomag, az európai stabilitási mechanizmusi szerződés megerősítése, illetve bankunió, ezek fontos lépések ebben a folyamatban, ezt nem szabad alábecsülni, de még nagyon sok feladatunk van, ahogy Mario is többször is mondta, a bankunió mellett, vagy e felett, és a megerősített költségvetési kormányzás, fiskális kormányzás mellett egyéb feladataink is vannak a tőkepiaci unióban nagyon fontos előrelépésekre van szükség a pénzügyi kérdésekben erősíteni az EMU demokratikus legitimitását, és a legfontosabb ügyekben az Európai Parlament tagjának kell adni az utolsó szójogát. Egy olyan keretben, ahol és az euró országokat támogató képviselők dönthetnének. Az Európai Parlamentben való meghallgatásom során nagyon nagy támogatást kaptam, akkor, amikor az árstabilitást kellett megőriznünk, és nem konvencionális, merész döntéseket kellett hoznunk egyes országok kötvényeinek felvásárlásával kapcsolatban 2010-2011-ben amikor is az EKB-ben e a döntés megszületett de Mário vezetésével. Három üzenetet kaptam az Európai Uniótól. E, egyrészt legyünk, e, legyek hiteles, és legyek lojális a mandátumomhoz, legyek innovatív, ahol erre szükség van, legyek felelős a válság időszakban is az Európai Parlamentnek mindenképpen köszönettel tartozom. Amikor az Euróbarométert megnézem, akkor látom, hogy az Európai Parlament iránti bizalom fontos, ez többen, sokkal többen bíznak az Európai Parlamentben, mint ányán nem bíznak benne, és ez jobb eredmény, mint számos nemzeti parlament esetében senki nem tudja megmondani, hogy milyen Európában fogunk élni holnap, hiszen a változás előreláthatatlan. azt mondanám, hogy ez a kijelentés mindenképpen igaz, európai hosszú távú jövőjét illetően. De, elnök úr, hadd mondjam el, és ebben merész leszek, hogy mindannyian tudjuk, hogy a holnap Európa holnap Európájának mindenképpen előnyére eh, válik a közös európai valutája és eh, a bizalmat élvező Európai Parlament. Köszönöm a figyelmüket. La parola ora. Most pedig megkapja a szót az Európai Központi Bank elnöke Mário Draghi. Tisztelt Európai Parlamenti elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, tisztelt Eurócsoport elnök, tisztelt Jean-Claude, tisztelt Európai Parlamenti képviselők! Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma önökkel, és hogy közösen ünnepelhetjük az euró 20. születésnapját. Az euró a legkézzelfoghatóbb jele az európai integrációnak, amelyet nap mint nap megtapasztalnak a polgárok. Éppen ezért nagyon találó, hogy ezt az évfordulót vagy születésnapot épp itt ünnepeljük meg, a polgárok által közvetlenül megválasztott képviselőkkel. Az elmúlt évek során a megválasztott képviselők itt az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben is felismerték, hogy ahhoz, hogy hosszú távon biztosítsuk a gazdasági jólétet és prosperitást, közösen kell megoldanunk a kihívásokat, hiszen közösen erősebbek vagyunk. Az egységes piac a fenntartható növekedésnek egy nagyon erős motorja, amely biztosítani tudja a, az életminőségünket. Az euró segített fenntartani az egységes piac integritását. A piacaink most már annyira integráltak, olyan mértékben integráltak, ami korábban az euró előtt elképzelhetetlen volt. Az euró bevezetése után az export nagy mértékben nőtt, eléri ma már a GDP 20%-át, és emellett az euróvezeten belül különböző értékláncok jöttek létre. Az euróövezet emellett két évtizednyi árstabilitást is szavatolni tudott olyan országokban is, ahol ez korábban már, már elképzelhetetlennek tűnt. A stabil árak pedig eljuttattak minket oda, hogy az emberek ismét bizalommal fordulnak a megtakarítások irányába. A prosperitás pedig azt eredményezte, hogy a vállalkozások egyre többet fektetnek be. Manapság a legtöbb kihívás, amelyel szembenézünk, globális léptékű, és csak közösen tudjuk ezeket a kihívásokat megoldani. Ez a közös fellépés nagyítja fel az egy, egy, egyes nemzetállamok azon képességét, hogy szuverenitásukat megtartsák másokkal külső erőkkel szemben. Ez a szuverenitás ugyanis a globális világban máskülönben elveszne. It is precisely in this sense. Pontosan ez a magyarázata annak, hogy a közös valuta az összes euróvezeti országnak a monetáris politika területén szuverenitást biztosított közösen tudjuk hallatni a hangunkat, és tudtuk hallatni a hangunkat például a nemzetközi pénzpiacok szabályozásában. A mi hangunk elengedhetetlen volt a világ pénzpiaci szabályozásának átalakításában a nagy pénzügyi válságot követően. Vannak azonban olyan országok, ahol nem sikerült teljes mértékben kiaknázni az euróban rejlő potenciált. Ez részben azért van, mert a nemzeti szintű, a tagállami szintű reformok szükségesek, és egyébként bármely monetáris rendszeren belül szükségesek lennének. Szükség van rájuk azért, hogy fenntartható növekedést tudjunk biztosítani. Részben azért, mert a gazdaság és monetáris unió nem teljesedett még ki. Nagyon nagy előrelépést értünk el a válság kitörése óta, de még sokat teendünk és nincs alternatívája egy olyan jövőnek, amelyben mindannyian együttműködünk azon, közösen dolgozunk azon, hogy a gazdaság és monetáris unió egy még erősebb motorrá váljon az összes tagállam számára. Az Európai Parlamentnek eddig is alapvető szerepe volt, és a jövőben is alapvető szerepe lesz a közös európai jövőnk alakításában. A múltban az EU-s vezetőkkel együtt a parlament alapvető döntéseket hozott a közös piac létrehozásáról, majd pedig az euró létrehozásáról is. Ma pedig mindannyian láthatjuk, hogy ez az elköteleződés milyen gyümölcsöket hozott. Szeretnénk, hogyha az európai polgárok jövendőbeli nemzedékei hasonlóképpen előnyét láthatnák, előnyeit élvezhetnék a mi elköteleződésünknek. A mi kötelezettségünk ma az, hogy véghez vigyük azt, ami két évtizeddel ezelőtt kezdődött el. Köszönöm szépen. Grazie, signor... Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig rögtön megadom a szót az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek. Köszönöm szépen, elnök úr! A mai ö, találkozónk egy nagy meglepetés. Emlékeznek? Arra, amikor elkezdtük a közös valuta kialakításának útját, akkor mindenki azt gondolta, hogy bolondok vagyunk, és hogy gyakorlatilag ennyire különböző országok között sosem fog működni egy közös valuta gondolata. Ma már azért kevesebben vannak ezek a hangok, és itt a parlamenti képviselők között máshol is, vagy Németországban gazdaságpolitikusok, vagy német professzorok, mindenki azt mondja, hogy illetve hogy akkor azt mondták, hogy ez a mm, közös valuta, ez majd a szakadék szélére sodor bennünket, hát azért egyáltalán nem a szakadék szélén vagyunk, sőt, kimondhatjuk azt is akár örömmel is, hogy a közös 20 éves kalandunk sikeresnek tekinthető. Ennek a sikernek ezt a sikert főként azoknak köszönhetjük, akik a jövőben hittek és a jövőre gondoltak. Két korábbi Európai Bizottsági elnököt is szeretnék említeni ebből a szempontból, illetve Pierre Vermert is, aki korábban miniszterelnök volt Luxemburgban az ő gondolatai nélkül semmi se kezdődhetett volna el, és a másik pedig Jacques Delors, aki szintén hozzájárult az európai közös valuta kialakításához. Más neveket is említhetnék még sokakat, de azért nincsenek olyan sokan, mint ahogy azt gondoljuk. Azokra gondolok, akik mély meggyőződésük révén, európai kontinentális gondolkodásuknak köszönhetően úgy gondolták, hogy mindenképpen bele kell vágni ebbe a kalandba. Én egyébként magam is szorosan részt vettem az euró kialakításának megvalósításában, mert más kollégákkal együtt, Jean-Claude Krissével együtt és másokkal is a kormányközi konferencia elnökeként 91-ben magam is vezettem azt a folyamatot, amely oda vezetett, hogy a Maastrichti szerződést tudtuk tető alá hozni. A Maastrichti szerződés monetáris része nagyon nagy siker volt, a politikai része talán kevésbé, ez kicsit gyengébbnek tekinthető. Én akkor azt gondoltam, amikor aláírtuk a Maastrichti szerződés 92. februárjában. Egyébként én vagyok az egyetlen aláírója, aki még mindig a politikában szerepel. Én akkor azt mondtam és azt gondoltam, hogy a közös valuta logikája, dinamizmusa mindenképpen a politikai unió a mélyüléséhez vezet majd. Éppen úgy, mint a konvergencia, a gazdasági és szociális értelemben egyaránt majd megvalósul az eurózónán belül, de hát azért ez a gondolat is még hagy magán, hagy kivenni valót. Én mindig is azt szerettem volna elérni, hogy az Európai Központi Bank kapjon központi szerepet, hiszen egy független intézményről van szó, és gyakorlatilag ezt az intézményt 91. januárjában indítottuk útjára, és akkor nagyon sokan kritikával illették. A piacok azonban sohasem kérdőjelezték meg. Nem tudom, egy francia telefonhívásom van, hogy ki lehet az, de most már tudom ki az. That was yesterday. Uh, sans la Banque Centrale. Tehát a központi bank nélkül nem valósult volna meg ez a siker. Sokszor kellett megtámogatnunk a központi bank függetlenségét, és biztos, hogy enélkül nem lenne ennyire sikeres ez a projekt. Persze vannak gyenge pontok. Én azok közé tartozom, Mestázal Dolorral, Beregovával együtt, akik az elejétől kezdve azt kértük, hogy az eurozónának legyen egy saját gazdaságirányítási mechanizmusa. Én szerintem nagyon nagy gyengeség az, hogy ez még nem valósult meg. Soha sem lett, lesz tökéletes, de az biztos, hogy ennél többet kellene tennünk a gazdaságpolitikák összehangolása érdekében az tagállamok között, akár fiskális szinten is. Nem lehet ölbetett kézzel várni, folytatni kell a munkát. Előttünk még nagyon sok út áll. Rengeteg kritika érte az eurozóna politikáját is. Miután az eurócsoport vezetőjéként is dolgoztam, a legnagyobb válság közepette, hát azt kell, hogy mondjam, hogy igen, voltak gazdasági megszorító intézkedések, ezeket nem feltétlenül jól gondoltuk át, nem az volt a céljuk, hogy bárkit megbüntessünk, nem azokat, akik dolgoznak, vagy akik munkanélküliek, hanem egyszerűen azért, mert a monetáris rendszertől függetlenül a strukturális problémákra megoldást kellett találni. Nagyon sajnálom azt, hogy túl nagy fontosságot adtunk az IMF diktátumainak, akkor többen is úgy gondoltuk a válság ott menedzselők között, hogy Európa eléggé izmos lesz ahhoz, hogy majd az IMF nélkül is megküzd ezzel a válsággal. amennyiben Kalifornia nehézségekkel küzd, akkor az Egyesült Államok nem az IMF-hez fordul, hanem megpróbálja megoldani magában ezt a problémát. Nekünk is így kellett volna ellenjárnunk, és szerintem nagyon sajnálatos az, hogy nem voltunk eléggé szolidárisak akkor, amikor a görög válsággal szembesültünk. Nem voltunk eléggé szolidárisak Görögországgal, Görögországot állandóan sértegettük, megszorító intézkedéseket kényszerítettünk rájuk, és én nagyon örülök annak, hogy Görögország, Portugália és más országok is Nem mondom azt, hogy újra helyet kaptak a nap alatt, de azért mégiscsak a demokráciájuk jól működik, és integráltak az Európai Unióban. Sok mindent el lehetne mondani, nem fogok mindent elmondani, mert egy bizonyos feszültséget azért szeretnék feltartani, amit hogyha írom a memoárjaimat, legyen benne újdonság. De azon a véleményen vagyok továbbra is, hogy az Európai Valuta Unió, ez békepolitika más eszközökkel. és ezért a generációm nevében Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, akik ezt lehetővé tették. Az euró, az Európai Valuta Unió az egyetlen olyan ö, hozzájárulás, amelyet az én generációm megtehetett. Sok minden már készen volt akkor, mikor mi elkezdtük a munkát, sok minden, amit nem tudtunk volna jobban csinálni, nem is tudtunk volna még annyira se fantasztikusan csinálni, mint ahogy az elődeink tették. Helmut Kornak szeretnék például utólag is köszönetet mondani, aki nélkül mindez nem jöhetett volna létre. Helmut Kohl és Theo Weigel voltak azok, akiknek el kellett adni feladni a valutauniót Németországban. Sok mindenkinek kellett lemondani a posztjáról. Wim Kokkot is említeném, kedves barátomat, akik fantasztikus hozzájárulást nyújtott az Európai Valutaunióhoz. Az ő örökségükhöz legyünk hűek. Merci beaucoup. Köszönöm szépen Jean-Claude-nak. És most pedig Szentino úr, az Eurogrup elnöke következik, tessék. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Európai Bizottsági elnök úr, tisztelt központi bank elnök úr, kedves Jean-Claude Trichet, tisztelt európai parlamenti képviselők! Nagy megtiszteltetés, hogy találkozhatunk itt ma. Az euró 20. évfordulóját ünnepeljük. Az euró az egyik legnagyobb um, az egyik legnagyobb vívmány az európai történelemben. Ez egy szolid és erős horgony, és segít nekünk abban, hogy a növekedést, a munkahelyteremtést biztosítsuk, a gazdasági fellendülés. Ez az európai identitás egyik szimbóluma. 340 eh, millió eh, ember 19 euró országban eh, közös valutával fizet, és ez nagyobb támogatást élvez ma, mint valaha. a világ második legfontosabb valutájáról van szó, és ez erősíti Európa szerepét a globális színpadon. Sokan azt gondolták, hogy, a, hogy az euró majd nagy csinadrattával kudarcot val, de ennek az ellentéte igaz és nem volt mindig egyszerű, hogy ezt bebizonyítsuk. Az állami eladósodás és ennek az emiatti válság a valutát, a közös valutát próbára állította. A gazdaság és monetáris unió architektúrájának gyengeségei napvilágra kerültek. Mégis a közös valuta erősebb a válság után, mint előtte volt. És ez köszönhető az elkötelezett nemzeti politikai fellépéseknek és nagy előrelépésnek, javításoknak, korrekcióknak az intézményi rendszerben. Az Európai Stabilitási Mechanizmus és a Bankunió létrehozása erősítette a gazdaságpolitikai koordinációt, és ez is az általam elmondottakat erősíti meg. Az euró eh, térség egy eh, gazdasági fellendülést tapasztal most, 2013-ban kezdődött ez, az eh, pozitív a perspektíva is, persze voltak, voltak és vannak kockázatok, és mindig van visszaesés, de egyre több munkahely jön létre, egyre több ember élvezheti előnyét, tehát ennek a gazdasági növekedésnek. Aztán javult a pénzügyi helyzet, sok mindent sikerült elérni az elmúlt húsz évben. Mindazonáltal még ennél nagyobb sikerekre van szükség, folytatni kell a munkát, hogy az euró felkészüljön a jövőbeni válságokra is. Az eurócsoport elvégezte a, a munka, végzi a munkáját. A decemberi eurócsúcs találkozón döntöttünk arról, hogy erősíteni kell a közös valutát, a legnagyobb euró reformra került sor a válságon kívül, és ez lehetővé teszi, hogy hatékonyabban és szélesebb körben használjuk az európai stabilitási mechanizmust, és a bankmentési rendszerünk hitelesebb lesz ezzel. Emellett úgy döntöttek a vezetők, hogy egy euró térségre vonatkozó költségvetési eszközt hoznak létre a konvergencia és a versenyképesség érdekében. Azt gondolom, hogy ez a projekt hosszú távon stabilizálja és inkluzívvá teszi az eurót. Elsődleges prioritásunk ez a munka. Az euró csoport azonban egyéb témákon is folytatja a munkát, mint az európai betétgarancia és a bankmentési folyamatok lépésről lépésre e, erősítjük az ökkenőmentes euróvaluta e, működést, és a közös valuta előnyeit az elkövetkezendő 20 évben és azon túl is learadhatjuk. Nem e, említhetjük elég gyakran, hogy az euró önmagában nem a vég. Ez egy eszköz, amely erősíteni kívánja az európaiak számára a gazdaságot, a jólétet. Ez egy ígéret, és ez a bizonytalan időkben rendkívül fontos. A feladatunk az, hogy nagyobb jólétet hozzunk létre, inkluzívabb társadalmat teremtsünk, egy olyan társadalmat, amelyben kevesebb az egyenlőtlenség a tagállamokon belül, és a tagállamok között. Azt a ványamat szeretném megosztani önökkel, hogy éljen sokáig az euró, egy erősebb euró. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr! És most pedig az utolsó felszólalás következik, amely eh, ennek a parlamentnek a Gazdasági és Szociális Bizottságának elnökétől eh, várjuk. Gualtieri urat eh, szeretném kérni, hogy szólaljon fel. Kedves kollégák, az ECON szakbizottság nevében azzal szeretném kezdeni, hogy szeretném megköszönni a korábbi és mostani parlamenti képviselőknek azt, akik hozzájárultak az euró sikeréhez, és akik hozzájárultak a legitimitás növeléséhez, a demokrácia növeléséhez az eurón keresztül. Szeretnék itt az elődeimnek is, Kálfon von Fogaunak, Kriszteráció Plásznak, Pervans Bereznek és Sharon Bowlesnak köszönetet nyilvánítani, és nagyon örülök annak, hogy most a legtöbbjük itt van ebben az ülésteremben. Egészen a kitalálása óta az euró nagyon erőteljes gazdasági eszköz volt, ambiciózus politikai projekt szolgálatába állítva. A közös valuta rendkívül fontos kiegészítője a belső piacnak, amely hozzájárult ahhoz, hogy az integrációt megvalósítsuk a belső piacon, és a gazdaságaink erős teljesebbek legyenek. Másodszorban, ahogyan Drági úr is utalt rá, az euró feltétele a közös monetáris szuverenitás megőrzésének, a Bretton woods rendszer végétől kezdve, illetve a globalizáció problémáinak kiigazításának érdekében. És ez még inkább igaz a sebezhetőbb tagállamok esetében a gyengébb lábakon álló tagállamok esetében. Az euró nagyon fontos mérföldkő, és fenntartja a jelenlegi rendszert, a második világháború, illetve a, a német újjáegyesítés, illetve a hidegháború vége óta. François Mitterrand, Helmut Kohl és Jacques Delors munkáját is szeretném megköszönni ezen a helyszínen. Egy erős euró alapfeltétele annak, hogy meg tudjuk védeni, és újra tudjuk indítani, újra lendületet tudjunk adni az európai politikai és szociális modellnek, a gazdasági modellünknek a jelenlegi változó világban. Tíz évvel ezelőtt ünnepeltük az euró tíz éves fennállását, és akkor éppen a pénzügyi válság közepében voltunk. Ennek nagy tanulságai, tapasztalatai is voltak. Az első az, hogy annak ellenére, hogy nem volt teljes mértékben befejezett az euró projekt, mégiscsak az euró azért keményen gyökerezik közös integritásunkban és politikai kezdeményezéseinkben. Az Európai Központi Bank és összes elnöke nagyon komoly munkát végeztek ennek érdekében, és az euró megvédte az embereket a válság időszakában. És természetesen fontos az is, hogy különbséget tudjunk tenni a gazdaságpolitika és az euró működések között, akár um, a gazdaságpolitikai hibákra is felhívnám itt a figyelmet. A második uh, tanulság az az, hogy ha az ambiciózus céljainkat meg akarjuk valósítani, akkor az reziliancia, az ellenállóság nem elég. Ki kell építenünk egy robusztus, gazdasági, demokratikus, szociális unió alapjait, és ne várjunk tovább, addig, amíg egy újabb válság a nyakunkban lesz, annak érdekében, hogy a stabilitást és a közös prosperitást biztosítani tudjuk az állampolgáraink számára. Az euró egy utazás része, azt hiszem, hogy eljött az idő, hogy a következő lépéseket is megtegyük, és szerintem ez a parlament épp úgy, mint a következő ház is mindent meg fog tenni ennek érdekében. ora verrà suonato dal quartetto dal quartetto most pedig egy kvartett következik. Avena l'inno europeo. És az európai himnuszt fogjuk meghallgatni.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 Kedves kollégák, szavazni fogunk. Igen. Mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy elég nagy késedelemben vagyunk, csak is az ügyrendi felszólalásoknak tudok helyt adni, és nagyon jó lenne, ha ezek a hozzászólások is uh, a lehető legrövidebbek lennének, Golnis úr, parancsolja. Csak nagyon röviden emlékeztetnék arra, hogy egy volt kolléga sajnos pénteken elhunyt, Enzo Erminio Bózóról van szó, aki egy nagyon jó ember volt, egy volt rendőr egyébként, aki az egész politikai csatáit a hegyeken élő emberekért folytatta le. Szeretnék tehát őrá emlékezni, és annyit szeretnék mondani, hogy kezde, kedves Erminio, nem fogsz meghalni a gondolatainkban. Nagyon szépen köszönjük, Borgéci úr két szót. Allô? Oui. Oui. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, mon rappel au règlement se Köszönöm szépen. A 25-ös cikk és különböző más cikkek az eljárási szabályzatból, a 74-es például, arra vonatkoznak, hogy december 10-én a büró megint megakadályozta azt, hogy a képviselők nyugdíjazási korhatára, a 65 évre vonatkozó nyugdíj jogosultság 5%-kal csökken, és ugyanakkor az adminisztrációban dolgozóknak sokkal jobb helyzetük van, a 1000 1990-ben létrehozott kiegészítő nyugdíjbiztosításban nagyon sokat befizettünk, a különböző parlamenti dokumentumokban is ez szerepel. 2009-ben már a megkapott jogokat is megnyírbálták, és most mégis egyre nehezebb helyzetben vannak a parlamenti képviselők. A parlamentnek kellene kiegészítenie ennek a nyugdíjalapnak a forrásait, mert 2009-től kezdve azt döntött, kérte a parlament, hogy ne fizessen be senki más már ebbe. Ugyanakkor a parlamentnek kellene vállalni a felelősséget, hiszen ő maga hozta létre ezt az alapot, hát akkor fizessen bele, és így azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan parlamenti képviselők, akik már 63 éves koruk óta élvezik a nyugdíjjogosultságot, anélkül, hogy valaha is befizettek volna ebbe az önkéntes nyugdíjalapba, másoknál egészen más a helyzet. A presztízsünket kellene megőrizni ebben az intézményben, nem szabad, hogy a legidősebbeket sújtsuk, és ezt megmutassuk az embereknek is. Uh, Ez a kérdés azért ennyire jóval bonyolultabb, de azért feljegyeztük a hozzászólását, véleményét köszönöm szépen. Anderson asszony a következő. Elnök úr, a 22-es, 25-ös szabályra szeretnék hivatkozni az eljárási szabályzatban, és szeretném felhívni a figyelmet egy parlamenti képviselő Leila Görvin esetére, aki már 69 napja éjségsztrájkol. Egy évvel ezelőtt tartóztatták le, amiért elítélte a török inváziót. Több jelenlévő parlamenti képviselő szintén elítélte Törökország eljárását. Azt szeretném kérni, hogy küldjünk egy delegációt a helyszínre, hogy nyomon kövessük a helyben, ott helyben az ő bírósági eljárását. Elnök, köszönöm szépen. Bilbao asszony az utolsó hozzászóló. Gracias, presidente. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy egy másodpercben kifejtsem a véleményemet. Volt egy vitánk, illetve egy ünnepségünk az euró a 20 éves évfordulójával kapcsolatban. Hat személy szólalt fel, azért arra szeretnék itt emlékeztetni, hogy ezek mind férfiak voltak. Nem szeretném, hogy a következő húsz évben ugyanez a trend folytatódjon, és a nőket ne építsük be ebbe a folyamatba. Köszönöm szépen! Következnek a szavazások. Először azonban van egy bejelenteni valóm. Több szakbizottság úgy döntött, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd. Az eljárási szabályzat 69-es C bekezdése alapján a mandátumról szóló szavazások, elé, illetve jelentések elérhetőek a plenáris ülés honlapján. A 69-es cikk értelmében a legalább közép méretű frakciók január 16-a évfélig kérelmezhetik hogy szavazzanak, szavazás, szavazzunk az közé tárgyalások megkezdéséről, hogyha ilyen kérelem nem érkezik a határidő lejártáig, akkor a szakbizottságok megkezdhetik a tárgyalásokat. Most pedig az első jelentés következik, amelyről szavazunk, szavazunk kell, ez a posztpisér jelentés. A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az integrált határigazgatási alaprészeként történő létrehozása. Egyetlen egy szavazásról van szó, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Poszpisil úr, öné a szó. Elnézést, elnök úr, Poszpisil úr nem tud itt lenni ma, de azt kéri, hogy utaljuk vissza a szakbizottság elé a szöveget. Szavazunk róla, készfeltartás, aki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. Tehát visszautaljuk a szakbizottság elé a szöveget. Megyünk tovább, Valéró jelentés. Az, Euró- a, az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség által Albánia területén végzett fellépésekkel kapcsolatos EU-Albánia megállapodás megkötése. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő jelentés, Préda úr jelentése az EU-Kirgizisztán partnerség és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv, Horvátország csatlakozása. Ha jól értem, Préda úr szót kér. Nem, mégsem, akkor név szerinti szavazás következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Ismét Préda úr jelentése következik az EU Kirgizisztán átfogó megállapodásról. Senki nem ellenezte írásban az ajánlások elfogadását, a 113-as cikk értelmében ezért elfogadottnak tekintjük a szöveget. Van de Kamp jelentés önvezető gépjárművek az európai közlekedésben. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Monteiro de Aguiar jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufúvozásra történő használata. 32-es és 33-as módosítók blogban szavazunk név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Haladunk tovább. 28-es és 34-es módosítók név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 29-es és 35-ös módosítók név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 30-as, 36-os módosító. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. A szavazást lezárom. Elutasítva. 31-es, 37-es módosító. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt is elutasítottuk. Az Európai Bizottság javaslatáról szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Az Európai Parlament tehát ezzel lezárta az első olvasatát. Haladunk tovább, a Fjellner jelentés a következő, az EU és egyes harmadik országok között megkötött egyes megállapodásokban szereplő kedvezmények ideiglenes visszavonása. 40-es módosító név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 41-es módosító ki támogatja, ki ellenzi tartózkodók, elfogadva. Az Európai Parlament ezzel lezárt az első olvasatát. Haladunk tovább. Grappini asszony jelentése a vámügyi együttműködést szolgáló vám program létrehozásáról. Egyes módosítótól 61-esig blogban szavazunk, készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A bizottsági javaslatról név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Grappini asszony szót kér? Grappini asszony? Csak egy perc türelmet kérek a kollégáktól, Grappini asszony épp egy működő mikrofont keres. Néha sajnos nem tudunk mit kezdeni a technológiával. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kérni, hogy a szöveget utaljuk vissza a szakbizottság elé, mielőtt megkezdődnének az intézmény közé tárgyalások. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament lezárta az első olvasatát. A Hübner jelentés következik az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása. Elnézést, mondja az elnök, persze a szakbizottság elé utaljuk vissza a szöveget. Tehát a Hübner jelentés következik, név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. A Millinár jelentés a következő nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben. Hatos bekezdés eredeti szöveg készfeltartással, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva a második rész, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 13-as bekezdés eredeti szöveg két részben. Első rész ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene. Ellenőrizzük, hogyha nem bánják, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 17-es bekezdés két részben készfeltartással mellette, első rész mellette ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók. Ezt is ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 20-as bekezdés eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, még egyszer ellenőrizzük ezt is, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, elfogadva, 21-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, még egyszer, elnézést kérek, de ezt is ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Jó lenne, hogyha kollégák emelnék a kezüket. 24-es bekezdés három részben első rész készfeltartással mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva második rész. Név szerint szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harmadik rész készfeltartással mellette ellene tartózkodók elutasítva. 27-es bekezdés két részben első rész mellette. Ellenőrizzük az előzőt rendben. Megnyitom a szavazást a 24-es bekezdés harmadik részéről. Megnyitom a szavazást, tehát lezárom a szavazást. Elfogadva. Még egyszer szeretném megkérni a kollégákat, hogy emeljék fel jó magasra a kezüket nem tart már soká a szavazás, 27-es bekezdés első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as bekezdés két részben készfeltartással első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 33-as bekezdés, két részben, mindkét esetben név szerint első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Név szerint szavazunk a 34-es bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Név szerint szavazunk a 35-ös bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Név szerint szavazunk a 36-os bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Név szerint szavazunk a 39-es bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 34-es bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva, 45-ös bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók nagyon szoros az eredmény, ezért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 50-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók. Nagyon szoros az eredmény, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez most nem volt olyan szoros, mint gondoltam. Elfogadtuk. De még egyszer kérem a kollégákat, jó magasra emeljék a kezüket. Most a J preambulum bekezdésről szavazunk, kettes módosító, készfeltartásra szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. Ez preambulum bekezdés név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Uprambulum bekezdés kézfeltartása mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva. Vépreambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Gratulálok! Marinescu jelentés a következő fúziós energiafejlesztési és ITER európai közös vállalkozás. Egyetlen egyszer kell csak szavaznunk. Az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Gratulálunk. A helyz jelentés a következő az uniós költségvetés közféra reformjára való felhasználásának értékelése. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, mégpedig név szerint. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Gratulálunk! A ZSIB jelentés a következő uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós külön megbízott megbízatása. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, mégpedig név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. A Matthias és Urtasun jelentés a következő a nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban. Eredeti szöveg első bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas bekezdés eredeti szöveg. Ellenőrizzük az előzőt rendben, akkor első bekezdés második rész, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. Hármas bekezdés eredeti szöveg készfeltartással mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Haladunk tovább, kettes, be, eh, kezd, kettes módosító név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva, négy szavazat többséggel, Hármas módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. Az eredeti szövegről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 13-as bekezdés eredeti szöveg, rendben, ellenőrizzük az előzőt a vállalati adózásról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Elnézést kérek, mondja az elnök, de kérem, segítsenek nekem, emeljék magasba a kezüket. Eredeti szöveg 13-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 14-es elnézést, ez teljesen egyértelmű volt, mondja az elnök, 14-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 17-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg a vagyon megadóztatásáról mellette ellene tartózkodók ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Név szerint szavazunk a négyes módosítóról megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadva. Ötös módosító név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hatos módosító név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva, mégpedig egy szavazattal. 26-os bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 28-as bekezdés eredeti szöveg készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 32-es bekezdés, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. 36-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hetes módosító készfeltartása mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 41-es bekezdés 8-as módosító név szerint szavazunk a szavazást, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 9, a 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, J. preambulum bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók, ez egy kicsit szorosabb már, megnyitom a szavazást, ellenőriznünk kell. A szavazást lezárom. Elfogadva. K. Prambulum bekezdés